Ladies and gentlemen, good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretném emlékeztetni önöket, és majd akik jönnek, azokat pedig kérem, hogy önök emlékeztessék arra, hogy szavazás lesz ma délután. Ö, aki esetleg nem hozta el a szavazókártyáját, az addigra szerezze meg, hogy a szavazásra már mindenkinél itt legyen. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Hogyha nincsen ellenvetés a napirend ellen, akkor elfogadottnak tekintem. Köszönöm. Az elnöki bejelentések között először is el kell mondanom, hogy a tolmácsolás holland és gélnyelven nem lesz elérhető a mai ülésen, és azt is el szeretném mondani, hogy az ITEC eh, innovációs szolgálat, amely nem vagyok benne egészen biztos, hogy mit, mivel foglalkozik, az innovációs, high-tech innovációs szolgálat egy, egy kísérletet végez, amelynek te keretében egy 360 fokos felvételt készítenek az ülésteremről a mai ülés alatt. Remélem, hogy ez mindenki másnak világos politikai értelemben lehet, hogy egy ennél kisebb szögű felvétel is elegendő lenne, de minden esetre így. Azt hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy a teljes üléstermet magába foglaló felőlelő felvételt fognak készíteni az ülésről. Sir Julian King, aki a Biztonsági Unióért felelős biztosi posztra jelölt, az ő meghallgatását fogjuk majd megtartani. Ugye tudják, hogy ő a következő brit biztos. Minden esetre a meghallgatás a szeptember 12-én lesz, tehát jövő héten Strasbourgban. Mégpedig 19-től 22 óráig, eléggé késő este. Aztán a koordinátorok Szeptember 13-án reggel találkoznak a meghallgatás értékelése céljából, és ezután tudja majd a szakbizottsági elnök tájékoztatni a parlamenti elnökét arról, hogy a ugyanezen a héten megejtendő plenáris ülési döntés véleménye szerint mi legyen. Úgyhogy ezt volt a következő bejelentésem, aztán a koordinátorok ajánlásai, először is a jelentéstevők kijelöléseiről szeretnék szólni. Sargentini asszonyt egy jelentéstervezet jelentéstevőjeviként kineveztünk. Ez arról szól, hogy a 2015-ben 849-es irányelvet módosító irányelv amely a pénzmosásra és terrorista tevékenység finanszírozására alkalmazandó pénzügyi rendszereket hogy lehet megakadályozni. Fáhon asszony egy harmadik országi harmadik országbeli személyek minősítéséről szóló jelentést fog készíteni a menekült státusz és egyebek meghatározása kapcsán Moraes úr a közbiztonsági minisztérium, mégpedig a kínai közbiztonsági minisztérium és az Európol közötti stratégiai kooperációról szóló megállapodásról készít majd jelentést. Laura Ferrara, az Európai Unióban megteremtendő egységes menekültügyi eljárásról szóló jelentés jelentéstevője lesz Sofia Intveld pedig a befogadási körülményekről szóló jelentést fogja elkészíteni, amely a nemzetközi védelem, védelmet kérvényezők fogadásáról szól, és a 2013 per 33-as irányelvet fogja felváltatni. Vélemények, Mlinár asszony, a különböző audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló jelentéshez ír majd egy véleményt, Pagazzaur Tunda asszony a közérdekű bejelentők védelméről szóló jelentéshez készít véleményt, mégpedig a, az ezekkel kapcsolatos bejelentések kapcsán. Aztán minde, mindezekről szeretném kérdezni, hogy hogy egyetértenek-e az említett jelentéstevő kijelölésével. Köszönöm. Elmondanám, hogy elektronikus szavazást tartunk majd ma 17.30-kor, és ahogy már említettem, szeretném, ha addigra mindenkinél kéznél lenne a szavazókártyája. Akkor térjünk át a harmadik napi rendi pontra, amely a bűnügyi, bűnüldözés együttműködési ügynökség, vagyis a Eurojust éves jelentésének a bemutatása lesz. 2015-ös éves jelentésről van tehát szó. Cunnings asszony, a Eurojust elnöke fogja bevezetni, illetve megtartani ezt az előadást, és az ő előadását természetesen majd egy eszmecsere fogja követni. Most már át is adom akkor Cunnings asszonynak a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm a képviselőhölgyeket és urokat. Nagy megtiszteltetés, hogy az Eurojust tevékenységi jelentését bemutathatom, ez a 2015-ös évről szól. Azzal kezdeném, hogy az Eurojust minden tisztviselőnél 350-nél és többen vannak ők, neki köszönetet szeretnék mondani a súlyos és szervezett bűncselekmények, illetve a terrorizmus cselekményének elleni harcban. A nyári szünet előtt mutattuk be ezt a jelentést. Motivációként megszorítás idejét, válság idejét éljük. Sok eddig soha nem tapasztalt biztonsági és bűnügyi fenyegetettséggel találkozunk, ezért néha jó tudni, hogy hol állunk, honnan jövünk és merre tartunk ezért köszönöm azoknak, akik az Eurojust tevékenységét támogatják. A következő diát is szeretném kérni, és azt látjuk, hogy a számok magukért beszélnek. 2015-ben jelentősen megnőtt több mint 23%-kal az esetek száma az előző a 2014-es évhez képest. 2015-ben 2214 esettel foglalkoztunk. Ez azt jelenti, hogy az Eurojust szolgálataira nagyon is szükség van, ezeket elismerik, felismerik, értékelik, és az egyetlen aggály talán az lehet, hogy a 2015-ös trend folytatódik 2016-ban is, és sajnos semmi okunk nincsen arra, hogy visz, azt feltételezzük, hogy a következő időszakban visszaszorulnának a bűncselekmények. A következő dia különböző számokat, tényeket foglal össze. Mint elmondtam, több mint 2200 esettel foglalkoztunk a 2015-ös évben, 298 esetben harmadik államokat is érintettek ezek az ügyek. Az igazságügyi együttműködés, igazságügyi együttműködésnek a fokozása volt itt szükséges. Három fő típusba sorolhatjuk a bűncselekményeket, terrorizmus, illegális bevándorló vagy emberkereskedelem, és a csalás, korrupció és az úgynevezett mobilist szervezet bűnözői csoportok. Az elmúlt hónapokban ezeket a területeket érintették legjobban az esetek. Az Eurojust legfőbb tevékenysége koordinációs találkozók szervezése, ezekből 270 nél is több volt, és hogyha ezt a számot összevetjük az előző évi számokkal, akkor láthatjuk, hogy majdnem 40%-os volt a bővülés, 39 egészen pontosan, és ez egészen lenyűgöző, hiszen azt látjuk, hogy elő, egyre több rendőr, ügyész, bíró, bíró áll készen arra, hogy egyeztessen a többi tagállammal, a többi tagállam tisztviselőjével, és gyors reakcióra van szükség, sokszor időt is kell nyernünk ezekkel a találkozókkal, stratégiát dolgozunk ki, az akciónapokat szervezzük, tehát akció, reakció, gyors reakció, ez a jelszavunk. 2015-ben 13 koordinációs központot szerveztünk meg. Összességében a legfontosabb prioritás jelentő területeken az legfontosabb célunk ezeknek a központoknak a létrehozása volt. A párizsi terrortámadás előtt hoztuk létre az egyik ilyen központot, és így tudtuk megakadályozni, hogy még jelentősebb károkat okozzon ez a támadás. Több mint száz közös nyomozati csapatot támogattunk, és 68-at közülük pénzügyileg is támogattunk. A közös nyomozó csoportok, a GITEK, pontosan azt támogatják, hogy gyors, korrekt együttműködés történjen az igazságügyi területen. Európai elfogadó parancs továbbra is sikertörténet. 292 ügyjel foglalkoztunk az érintett évben, e tekintetben ami pedig a költségvetésünket illeti, 2015-ben 33,818 ezer millió volt az eh, a költségvetésünk, eh, ez soknak hangzik, de azért nekünk nem tűnt olyan soknak, de majdnem 100%-ban végre is hajtottuk a költségvetést. Hogyha nagyítóval tekintjük a bűncselekményeket, azt látjuk, hogy az Eurojust azt a szolgáltatást nyújtja, amire szüksége van az igazságügyi intézményeknek, hogy stratégiát hozzanak létre, hogy felgyorsítsák a, a jogsegély működését, hiszen ez egyáltalán nem könnyű feladat, megfelelő EU states, uh, not to neglect mentioning that North Africa Észak-Afrika, Nyugat-Balkán, Törökország, ezek azok a területek, ahol uh, egyre inkább uh, szükség van az együttműködésre, a bizalomra és az adatok bizalmas kezelésére. Természetesen mi azokon a témákon dolgozunk, amelyekre felkérést kapunk a tagállami igazságügyi hatóságoktól, és természetesen eh, tudjuk, hogy minden tagállam szembenéz terrorizmussal, kiberbűnözéssel, eh, illegális embercsempészéssel olyan szinten, ahogyan ezt a korábbiakban soha nem tapasztaltuk. Azt is látjuk, hogy a tagállamok számára nagyon nagy terhet jelent a migráció jelensége, kivétel nélkül mindegyikük küzd az illegális bevándorlásra, az embercsempészet jelenségeivel. A digitális térség is olyan tempóban változik, fejlődik, és persze definíció szerint ez a leginkább határokon átnyúló bűncselekmény típus. Kézzelfogható, korrekt bizonyítékgyűjtése van szükség, és az joghatósági kérdésekkel is foglalkoznunk kell, sokkal inkább, mint korábban. És a legutóbbi EU biztonsági napirendek csak cselekvési tervek, illegális embercsempészet területén is. Ezek is olyan területek, amelyeket nagy érdeklődéssel követtünk a 2015-ös jelentéssel kapcsolatos tanácsi következtetések is ezeket a területeket nevezik meg prioritásként, illegális bevándorlás, embercsempészet és kiberbűnözés, de persze van, ott van még a pénzmosás, a, a csalás, a korrupció, erőszakos bűncselekmények, ezeket sem hanyagolhatjuk el, hiszen ezek az elkövetési formák is kapcsolódhatnak közvetve vagy közvetve vagy közvetlenül a három prioritást jelentő területhez. A következő ábrán a terrorizmus ellenes fellépéseinket foglaltuk össze. 2015-ben harmadszor fordult elő, hogy kifejezetten a külföldi harcosokkal foglalkoztunk. A tunéziai ügyészekkel, bírákkal is kapcsolatot vettünk fel, hogy a támadásokat nyomon tudjuk követni és rögtön az elejétől részt vettünk a, a támadások kivizsgálásában, ugyanez igaz a brüsszeli támadásokra is. Egy terrorizmus ellenes hálózatot hoztunk létre, ez egy informális hálózat, évente legalább egyszer találkozunk, és a jó gyakorlatokat, legjobb gyakorlatokat, a tanulságokat osztjuk meg egymással, fogolatosan a TCM-eket megosztjuk egymással, és a legszimbolikusabb, emblematikusabb ítéleteket megbeszéljük, egyeztetünk róluk a tekintetben, hogy a bűnöttető eljárásban hogyan lehet a nehézségeket elkerülni, a tanulságokat levonni, a legutóbbi eh, tengeri kalóz eh, tevékenysége kapcsolatos eh, nyomonkövető jelentőségünket is elkészítettük. A kelet-afrikai partoknál tapasztalt jelenség most átvonul a nyugati partokra, de egy sokkal kisebb mértékben. A CBRNE kézikönyv a vegyi, biológiai és nukleáris tevékenységgel, terrorista tevékenységgel foglalkozik, ezeket is nyomon követjük, a különböző ebben a, ezen a területen működő szervezetek tevékenységét követjük, a bel- és igazságügyi minisztereknek átadtuk a legfontosabb megállapításainkat a tekintetben, hogy mi mit tapasztaltunk, és hogy a külföldi harcosokkal kapcsolatosan hogyan kell véleményünk szerint tovább lépni. Idén is találkoztunk június végén a terrorizmus ellenes ügyészekkel, és fontos, releváns terrorizmus ellenes kérdéseket tárgyaltunk meg. Ezekről novemberben készül majd el a jelentés, és később be is mutatjuk. Tudjuk, hogy súlyos ez a fenyegetettség, a kockázatok továbbra is fennállnak, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy lankadjon a figyelmünk ebben a harcban. Az következő témánk ugye a kiberbűnözés, az internetes bűnözés, ez is nagyon fontos. 2015-ben egy nagykaliberű ügyészi együttműködést indítottunk el. Az EC3-mal való együttműködésben visszahozva az, a nemzeti irodák gyakorlatát és a jogi és e, igazságügyi kihívásokat próbáljuk ezen a területen is kezelni, és egy a témára szakosodott e, amerikai ügyészt is meghívtunk. Itt is akcióra, reakcióra, gyors reakcióra van szükség. Aztán egy találkozót szerveztünk a témával foglalkozó ügyészek számára június 9-én a tanács és a bizottság támogatásával elkezdtük az kiberbűnözésre szakosodott hálózat létrehozását. Az Eurojust támogatásával jön ez létre, és így hidat verhetünk a 28 különböző igazságügyi hatóság között, hiszen az internetes bűnözés is eddig soha nem látott szintekre emelkedett. A következő ábra sem újdonság, erről sokat hallhatott mindenki. Most már jogi eljárásokról, igazságügyi eljárásokról beszélünk, nem csak a hotspotokon, nem csak a az első vonalbeli országokban és a célországokban, hanem minden országban jelen vagyunk, és hallottunk a 2015-ös augusztusi esetről, amikor egy kis teherautóban 17 halottat találtak az osztrák határól, és Ausztriával, Bulgáriával, Magyarországgal, Németországgal az ügy kapcsán meg kezdtük az együttműködést, miért ezekkel. Ausztriában találták meg a teherautót, bolgár származású volt a sofőr, az a szellemi szerzői ennek az bűncselekménynek Magyarországról származta, és Németországba tartott a teherautó. Ez sajnos nem eh, szigetelt eset volt. A jogi és az igazságügyi munka a Nébiszi médem miatt nagyon nehéz volt a, a már folyamatban lévő bűnügyi nyomozásokat is tiszteletben kellett tartanunk. dealing with a lot of other illegal immigrants. Ezekről bizonyára hallottak ezekről az ügyekről, eh, a embercsempész hálózatokról, amelyeket sokkal stratégiaibb és taktikusabb módon kell megközelítenünk. A hotspotokról már beszéltem, a görög és az olasz irodáról. Tematikus munkacsoportot is létrehoztunk az embercsempészettel kapcsolatosan, és eh, a kapcsolattartó pontok stratégiai szempontból vizsgálják ezeket a kérdéseket az illegális bevándorló vagy embercsempészet milyen kategóriába tartozik különböző országokban, ez nagy kérdés, hogy ez vajon szervezetbűnözés vagy sem, hogyan gyűjtik a bizonyítékokat, hogyan vehetünk át bizonyítékokat nem EU-s tagállamoktól, illetve EU-n kívüli államokból együttműködésre van szükség nyugat-balkáni országokkal, Törökországgal, észak-afrikai országokkal. Az embercsempészet területén stratégiai találkozókat szervezünk az ő a kérdésre szakosodott ügyészekkel, és a thp THB-vel kapcsolatos jelentést most készítjük. A következő ábra nagyon fontos. 2015-ben 30 kilenc kapcsolattartó pont hálózatában működtünk. Most 2016-ban már 40 ilyen van, hiszen Mexikó is csatlakozott. Így egyetlen kapcsolattartó ponton keresztül egy adott régióban fel tudjuk venni a kapcsolatot a többi részvevővel. És idén együttműködési megállapodást kötöttünk Montenegróval, Ukrajnával és Kolumbiával. Illetve most várunk arra, hogy hatályba lépjen a harmadik országokkal kötött megállapodásunk. 2015-ben a svájci kapcsolattartó ügyészekkel is felvettük a kapcsolatot, illetve a Fidzsi és amerikai kollégákkal együtt megkezdtük ezt a munkát, ami nagyon nagy hozzáadott értéket jelent. A kívül, kimenő, bejövő eseteink száma is növekedett, ami a párizsi novemberi támadások előtti napon létrehozott koordinációs központot illeti. A svájci és norvég kapcsolattartó ügyészel való együttműködés 2011-ben kezdődött, de a svájci és a norvég bírók jelenlétének köszönhetjük azt, hogy több mint tíz szemét tudtunk bíróság elé állítani a novemberi támadásokkal kapcsolatban. Végül pedig The really nice last slide is showing ez már tényleg az utolsó ábrám, aki hívásokat sorolja fel, és azt, hogy mire számíthatunk. Az igazságügyi kapcsolattartó pontok hálózatának létrehozásán sokat dolgoztunk, a tanács megerősítésével elkészítettünk hat kölcsönös értékelést a tagállamok számára. Ezeknek a végrehajtása folyamatban van. A következtetések most nyomon követés alatt vannak az Eurojust szintjén és a tagállamokban is és egy új Eurojust rendeletet fognak majd elfogadni, most erre várunk. Ez függ attól, hogy hogyan haladunk az EPO-val, az Európai Ügyészséggel kapcsolatos rendelettel. Az Europol ugyanezekkel a területekkel foglalkozik, az Eurojust szerves része ennek a biztonsági láncnak. Nagyon fontos, hogy a biztonsági lánc minden szereplője aktív legyen, és az EPO, a PIF bűncselekményekkel foglalkozik, az Eurojust pedig a többivel, és sokkal szélesebb körben a több éves 2016-18-as stratégia nagyjából három területre összpontosít, a műveleti ügyekkel, a stratégiai ügyekkel és a fejlesztésekkel, fejlődéssel. Egy operatív igazságügyi központot is szeretnénk létrehozni. Többet is tehetünk, hogyha megvan a megfelelő költségvetésünk, erőforrásaink, és megfelelő erőforrásokra van szükség nagyon sok területen, jogi és igazságügyi területekről van szó, napi szinten a műveleti szakértelemre támaszkodva hozzájárulunk az igazságügyi intézmények munkájához. A célunk, hogy professzionálisak legyünk, rugalmasak és hatékonyak, és ügyfélorientáltak, hiszen a célunk, hogy az ügyészek munkáját támogassuk. Jó hír, hogy 2017-ben új irodába költözünk a harmadik negyed évben. Ez azért jó, mert most két épület között ingázunk, és ez sem igazgatásügyileg, sem pedig biztonságilag nem ideális. De ahogyan Belgiumban mondjuk, van itt egy ilyen hátulütője is ennek a dolognak, ha megnézzük az utolsó diát, doing, uh, more. akkor azt látjuk, hogy egyre többet kell tennünk kevesebb forrásból, és kritikus a helyzet, próbáljuk fokozni a hatékonyságot, visszafogni a költségeket, de úgy érezzük, hogy ennek a kapacitásunknak a végére érünk, meggyőződésünk, hogy a biztonsági láncnak szerves és létfontosságú részei vagyunk, hogyha a letartóztatásokat, házkutatásokat nem követi igazságügyi munka, akkor csak egy vihar lesz az egész egy kanál vízben, ezért nagyon fontos, hogy ezt az utolsó elemet is életben tartsuk a biztonsági láncban. Az igazságügyi területen azt látjuk, hogy az esetek száma folyamatosan növekszik. 2016-ban nem növekedett a működési költségvetésünk, és ezen felül ráadásul még öt meglévő munkahelyet is elvontak tőlünk, ez számunkra drámai. Ezért most az én feladatom, mint a háztartás vezetőjének a feladata az, hogy felhívjam erre mindenkinek a figyelmét, felemeljem a hangomat, hogy nagyon nagy teher van rajtunk, és az én vállaimon is, Viszont jó hír, hogy augusztus 31-én kiderült, hogy az Európai Parlament támogat minket a költségvetés felülvizsgálatában. Nem költekezni akarunk, az egyik épületből a másikba költözünk, a következő hat hónapban három épület között kell zsonglörködnünk. vagyis az ügyészek, a rendőrök információ cseréjének a biztonságos és bizalmas mi voltáról gondoskodnunk kell. Az EC3 és a kiberterrorizmus, terrorizmus területén is fontos, hogy a folyamatosságot biztosítani tudjuk, illetve a közös nyomozati csapatok esetében is. Tehát ez egy felhívás. Próbálok decensen siránkozni, de mégis muszáj siránkoznom, és ezen a drámai hangon szeretném zárni az előadásomat. Köszönöm a támogatást, de még több támogatásra van szükségünk. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm ezt a rendkívül átfogó, illusztratív előadást. Most nyilván eszmecsere következik. vihar a teás csészében az angolok számára. De hát nagyon jól ismert ez a kifejezés. Ki szeretné kezdeni a hozzászólást? Megjegyzésekkel, véleménnyel. Rizbek asszony parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönet a, a Eurojust igazgatónőjének a előadásért, rendkívül részletes dokumentumot ismertette velünk, amelyet 2015-ről készítettek. Nyilván a kollégákkal együtt üdvözöljük, hogy egyre több esettel foglalkoztak, illetve az államok segítséget kértek a Eurojustnak, ahhoz az eszközhöz, amelyen rendelkezik az ügynökség legalábbis pillanatnyilag. Nyilván jelezte azt is, hogy ez az eszköz stratégiai jellegű, az égető szükséglethez képest az európai térségben az államok számára. Nos, valós válasz, koordinált válasz erre a drámai helyzetre minden tagállamban, főleg az én hazámban, Franciaországban. Egy megjegyzésem, három gyors kérdésem lenne. Az első megjegyzés a konklúzióját ismételném meg a költségvetési aspektusok vonatkozásában. Néhány nappal ezelőtt fordultak hozzánk ezzel az aggájjal, és a múlt héten, amikor szavazás folyt a szakbizottságunkban, többségben amellett szavaztunk, hogy az önök számára szükséges alapokat visszaállítsuk. De nem vagyunk egyedül ezen a téren. Nagyon reméljük a Költségvetési Bizottság is foglalkozik ezzel a módosító indítványjal. Hiszen az önök levelében azonnal reagáltunk ezekre a felvetésekre. Három kérdés. Minden európai foglalkozik ezzel, illetve önök is az információ cserével foglalkoznak. Ez nagyon fontos. Egyetlen olyan dokumentum sincs, amelyben ez nem jelenne meg, mondván, hogy nem elegendő Két évvel ezelőtt a Eurojust franciaországi irodájával kapcsolatban, tehát két évvel ezelőtt tudtuk meg azt, hogy Franciaországban 36 feleviteli bíróság van. Tőlük csak egy volt, amely továbbított az információkat. Úgy gondolom, hogy hasonló a helyzet más tagállamokban is, illetve ez a kérdésem, hogy azóta javult-e a helyzet az én hazámban, Franciaországban, vagy általánosságban hiányos az információ csere, hiszen ez volna a legfontosabb a terrorizmus elleni harcban. Vagy már kijavították ezt a hibát, tehát a kommunikáció és az információ csere terén? Második kérdésem továbbra is az információ cserére vonatkozik, de most más értelemben, mert az európaiak aggáinak középpontjában áll mindez, nem csak az európai intézményekében. Ez az információ csere optimálisan folyik, nevezetesen a tagállamok hozzáférnek a Eurojust-nál rendelkezés álló információhoz, illetve az együttműködés keretein belül. Az önök jelentésében csak 13 tagállam fért hozzá a CMS-hez, tehát több mint a fele a tagállamoknak nem fér hozzá a folyó nyomozások anyagához. Kellene ennek érdekében valamit tenni. Végül, részben már válaszolt a harmadik kérdésemre, ami az együttműködést illeti. 43. állammal folyik az együttműködés ma világszerte. Azt gondolom, hogy ez rendkívül ö, fontos és aktuális ö, feladat. Amikor legutóbb találkoztunk, és 2016-ban ugye születtek megállapodások és volt egy jelentés is a tevékenységekről, illetve arról, hogy Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Izraellel, Szerbiával, Törökországgal, Brazíliával, Kolumbiával, Mexikóval és azt hiszem Grúziával is eh, együttműködési megállapodást kívánnak kötni. Ezt prioritási listának nevezte ezen harmadik államokkal és együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban történt előrelépés? Mert hát nyilván ez sürgős, főleg ami Szerbiát és Albániát illeti. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Bardzo serdecznie dziękuję pani przewodniczącej za... E, Udinavski úr. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a jelentést. A Eurojust rendkívül szükséges platform a tagállamok közötti együttműködés céljából, illetve a bíróságok közötti együttműködés érdekében. Ugyanez igaz azon testületekre, amelyek a súlyos bűncselekményekért felelnek. Ami a költségvetést illeti, részletesen elemezni fogjuk a helyzetet és az önök költségvetését. Engedjen meg egy kérdést. Mi a véleménye azó rendeletekről, amelyeket elfogadtak, és amelyek hatályosak a tagállamokban a terrorizmus elleni harc az emberkereskedelem témájában. Ezen kívül van még egy kérdésem önhöz, nevezetesen. Ön szerint a Eurojust a büntető rendeleteket önmaga értékelte? Tehát van valamilyen minimális hatékonysági szint, amit el kell érni ezen a téren? Itt van ez a belga-francia eszmecsere a közelmúlt terrortámadásai miatt. Nagyon sokan megkérdőjelezték a kötelező rendeleteket, illetve ezek hat, érvényesítését Belgiumban ami a terrorista tevékenységeket illeti, illetve a súlyos bűncselekményeket. Úgyhogy kérdésem tehát önhöz, illetve Eurojusthoz a következő. A büntető eljárások elemzését illetően, amely alapvető eszköze a terrorizmus elleni harcnak, hogyan értékeli ezt, illetve hogyan értékeli a jelenlegi büntető és általános szabályokat a terrorizmus elleni harc érdekében. Ami az emberkereskedelmet illeti, önök szerint a jogrendszereinkben lesz valami javulás? Illetve van valami remény, hogy a terrorizmusra vonatkozó irányelv hatékonyabb eszközöket ad majd a kezünkbe a terrorizmus elleni harcban. Köszönöm szépen, Gomes asszony parancsoljon. Üdvözlöm Önt, Koningsk asszony, köszönöm a beszámolóját a jelentésről. Nos, ez a jelentés 2015-ről szól, és ma már 2016 vége fele járunk. Úgyhogy szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy ön is itt van körünkben, hogy vonjon le következtetéseket, illetve fogalmazom meg ajánlásokat a jövőre vonatkozóan, hogy mi történt 2016-ban, illetve mi történik most. Különösen arra térnék ki, mivel rámutatott arra, hogy az illegális emberkereskedelemmel, migrációval kapcsolatos bűncselekmények kerülnek előtérbe, mint legfontosabb téma. Mik az ajánlásai a tagállamaiknak, illetve nekünk itt a parlamentben? Nem gondolja, hogy ennek sok köze van ahhoz a tényhez, hogy az EU legális lehetőségeket nem teremtett meg annak érdekében, hogy a migránsok vagy a menekültek megragadják ezeket a lehetőségeket. Úgyhogy nincs más megoldás, mint hogy az embercsempészek kezébe kerüljenek, és így életüket kockáztatják. És végül is így az emberkereskedők malmára hajtjuk a vizet. Szeretném, hogyha elmondaná a véleményét erről. Aztán, ami a legális ö, ö, csempészést illeti, a korrupt ö, pénzmosók, vonatkozásában. Ez a mi kormányaink körében folyik. Vannak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban folyik a nyomozás, ez igaz az én hazámra, Portugáliára is. A korábbi kormány belügyminiszterével kapcsolatban folyik nyomozás, illetve a határőrség vezetője, a jegyzői hivatal vezetője, az igazságügyminiszter, miniszt, igazságügyi minisztérium egyik kiemelt személyisége ellen is. És ez a pénzmosás, terrorizmus malmára hagyja a vizet. De mindez a legnagyobb titokban folyik, és a vízumokat ezeknek az embereknek adtuk ki. Voltak olyan esetek, amelyek a Eurojust segítségével kerültek megoldásra, mert ugye nyilván van nemzetközi, illetve európai kapcsolat is. Külön kérdésem a pénzmosásra vonatkozik. szerint az ezzel foglalkozó megfelelő ügynökségek rendelkeznek a megfelelő eszközökkel, hogy hatékonyan fellépjenek ez ellen? Aztán ami az eszközök eh, behajtását illeti. 2015-ben ö, eh, sikerült az akadályokat leküzdeni, és mi a helyzet a panamai dokumentumokkal? Itt a parlamentben beindult a nyomozás, volt egy szakbizottságunk ezzel kapcsolatban, vannak olyan kormányok, amelyek egyértelműen belebonyolódtak ebbe a történetbe. Terrorizmus. Úgy gondolom, a Eurojust volt az egyik olyan intézmény, amely egyértelműen letette a voksot az európai PNR mellett. Önök szerint ez mennyiben segítette a munkájukat? Azért kérdezem, mert én támogattam, de úgy látom, hogy a magán ö, ö, repülőgépeket is be fogják ebbe benni. A szaudarábiai herceget Jordániába állították le, mert az ISIS terroristái használják fel nagy mértékben ezt a lehetőséget például a kábítószer csempészésre. Persze, amikor Monakóba, vagy ide-oda a földközi tengeri üdülőhelyekre utaznak a hercegek, akkor senki nem ellenőrzi ezeket a magánrepülőket. Mi a vélemény erről? Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, egy kicsit szólít minket az idő, ezért kérem, eh, hogy eh, legjobb képességei szerint, ha lehet, akkor minden kérdésre válaszoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket. Megpróbálok gyors választ adni mindannyiukra, legalábbis azokra, amelyeket meg tudok válaszolni. Valószínű nem tudok mindent megválaszolni, de akkor ezekre majd más máshogy térek vissza. Euh, Köszönöm Krisztek asszony a kérdést. Nagyon örülök, hogy ön is azt mondja, hogy koordinált a megközelítés. Végül is ez a lényege a Eurojust létének. Rendkívül hálásak vagyunk a parlament és az önök szakbizottságának tagjai segítségéért, ami a költségvetési módosításokat illeti mert lehet, hogy kapunk pénzt valahonnan, de néha szükség van a költségvetési segítségre is. A 2008-as tanácsi döntés a 13. és a 12. cikk eh, nagyon fontos döntéseket tartalmaz, hogy létre kell hozni a Eurojust nemzeti koordinációs rendszereket, és teljes információs rendszert kialakítani közvetlen kapcsolatban a nemzeti irodákkal és a Eurojust-tal. Körülbelül 13 ország létre is hozta ezt a biztonságos hálózatot, a koordinációs rendszert a eurojust -tal. Vannak más rendszerek is, de nyilván mindig vannak mozgások, Rómát sem egy nap alatt építették fel. Ez az óriási terrorista fenyegetettség miatt fel kell gyorsítani az cserét. Említette a 36 felebíteli bíróságot Franciaországban, tényleg ők azok, akik tájékoztatnak minket. A párizsi terrorista ellenes csoporttal nagyon jó a kapcsolatunk, vannak közös nyomozó csoportok, és más fo- olyan csatornák is, amelyeken keresztül folyik a csere, az eszmecsere. de minden tagállamnak részt kellene venni, nem csak ebben az álomban, hanem ebben a vízióban, amely hosszú távra szól, hogy segítsenek másokon, de saját álláspontjukat is, saját helyzetüket is megerősítsék, ami az cserét illeti nemzeti szinten. Tehát minden egyes államnak létre kell hoznia egy olyan rendszert, amelyen véglegesít a teljes információt. Például Olaszországban a maffia ellenes ö, nemzeti ö, szervezet ö, szintjén történt változás, nem csak a maffiával kapcsolatos információval foglalkoznak, hanem a terrorizmussal kapcsolatosan is. És ez nagyon-nagyon fontos. Egyébként más államok is, Spanyolország is köztük jelentős erőfeszítéseket tett, hogy kijelöljön olyan felelős személyeket, akik tényleg reális időben továbbítják az információkat. Úgyhogy a fejlődés beindult, bár még nem beszélhetünk forradalomról. Tehát meg kell kapnunk az információt, mert ha ez nem így van, akkor a jövőben bizony problémás lesz a helyzet. Nyilván sokat foglalkoztunk az együttműködési megállapodásokkal, illetve a kontaktpontok hálózatával, Albánia, Szerbia vonatkozásában meg tudom erősíteni, hogy folynak a tárgyalások. Továbbra is a prioritásaink közé tartoznak. Nyilván az adatvédelem is része, integrált része a tárgyalásoknak, és 99%-ban szeretnénk, hogyha minden kötelezettséget tiszteletbe tartanának. Úgyhogy a helyzet változott ahhoz képest, amiről néhány hónappal ezelőtt beszéltem. Köszönöm szépen a lengyel képviselő úr kérdését a Eurojust nem értékeli a nemzeti jogszabályokat, de azt meg tudom osztani önökkel, hogy minden jelentésünkben nagyon is hangsúlyozzuk annak a szükségességét, hogy egy közös kérdést közös megközelítéssel próbáljunk megoldani. És olyan jogszabályokat hozzunk, amelyek egymással is harmonizálnak, és hogy a 2178-as ENSZ határozatnak, valamint az európai terroris, terrorizmus ellenes intézkedéseknek teljes mértékben megfeleljenek. A bizottság és a Home főigazgatóság is hangsúlyozta ezeket. Úgyhogy ez nagyon fontos. Tehát minden jelentésünkben, amit készítünk, mindig aláhúzzuk ennek a szükségességét, annak, hogy hogy mennyire fontos összehangolni és finomra hangolni a szabályokat, de ugye nyilván végső soron nem európai szintű, hanem tagállami szintű felelősség az, hogy ezt megtegyék. Nagyon fontos, hogy az elektronikus bizonyíték szolgáltatást, a nyomozásokat és a harmadik állammal kapcsolatos nyomozásokat is a jogállamiság eszméjének teljes figyelembevételével tegyük meg, és hogy a radikalizáció csökkentését, fékezését és a, ne, és a szervezett bűnözés visszafogását is ugyanilyen módon közelítsük meg. De ez mind szerepel is a jelentésben, és ezt önökkel is megosztottuk. Gomez asszonynak is köszönöm a kérdését. Az ajánlásokat elmondtam, tehát, hogy legyenek pénzügyi nyomozások, az, és, és az, hogy nagyon-nagyon fontos a pénzügyi hírszerző egységek közötti minél szorosabb együttműködés, a pénzeszközök feltérképezése, stb és ezzel kapcsolatban stratégiai üléseket tartunk a ter- terrorizmussal, az emberkereskedelemmel, a kiberbűnözéssel kapcsolatban, minden ilyen témában kapcsolatban. És a és a, a digitális folyamatok miatt az elektronikus bizonyítékok kérdése is nagyon sokszor szerepel a napi hiszen pontosan emiatt fontos, hogy a, hogy a bizonyítékok is meglegyenek elektronikus formában. Sajnos arról nem tudok szólni, hogy milyen ügyek vannak jelenleg folyamatban, ezekből sok van. Amikor lehet róluk beszélni, akkor ezek majd napvilágot fognak látni, de ezek általában véve a tagállami, tagállami felelősség alá tartoznak, és ezek, az, ezek bizalmas információk. A PNR-rel kapcsolatos információk nem szerepelnek a listánkon, csak ugye természetesen aláhúzzuk, hogy min, milyen, mindenféleképpen tökéletesen meg kell valósítani a rendelkezéseket. Hogyha ezek hiányosan lennének, valahol megvalósítva, az természetesen megvizsgáljuk, de ezzel kapcsolatban konkrét kérdés jelenleg nincs. Elnök, nagyon szépen köszönöm, és azt hiszem, hogy mindenki megkapta egyébként a jelentést, úgyhogy a prezentáció után, ha akarja, akkor még alaposabban el is olvashatja azt. Köszönöm szépen a válaszokat, hölgyem. Most akkor az Európai Unió alapvető jogi helyzetéről szóló jelentés következik. A jelentés tervezetről szóló eszmecserét fogjuk megkezdeni. Ugye a mi szakbizottságunk felelős az állampolgári jogok, az emberi jogok és az alapvető jogok kérdéséért, és nagyon fontos feladata az, hogy évente jelentést készítsen az Európai Unió alapvető jogi helyzetéről. Az e- előző ilyen állásfoglalást 2015. szeptemberében fogadtuk el, és most ideje, hogy a következő jelentést megtartsuk. Júniusban tartottunk egy meghallgatást, amikor az Európai Bizottsággal és a tanácssal, valamint az Európa tanácssal is eszmecserét tartottunk, illetve a tudósokkal, akik elmondták, hogy milyen, mi a véleményük a helyzetről, és milyen módon képzelik el az emberi jogok Európai Unió beli védelmét. Most akkor jelentéstevőnk Nagy úr következik, aki bemutatja a jelentéstervezetet. Nagy úr, öné a szó. Thank you very much, uh, uh, uh ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, kollégáim, tisztelt árnyékjelentéstevő. Először is nagyon röviden bemutatnám a jelentéstervezetet, amely az alapvető jogok helyzetéről szól az Európai Unióban 2015-ben. Az, e- az alapvető jogok európai kartájának figyelembevételével és több tanácsi irányelv, bizottsági jelentések, stratégiák és menetrendek figyelembevételével, valamint a mi saját korábbi állásfoglalásaink figyelembevételével, illetve az Európai Uniós alapjogi ügynökség jelentésének vételével készítettük el ezt a jelentéstervezetet. Úgy gondolom, hogy jól kiegyensúlyozott, 13 oldalban foglalja össze az alapvető jogokkal kapcsolatos problémákat. Az alapjogi ügynökség jelentésében 60 oldalon történik meg ugyanez. Megpróbáltunk az elmúlt év legfontosabb témáira szólat szorítkozni a mi jelentésünkben, illetve olyan témákra, amelyeket más e, hasonló tárgyú jelentések nem mindig ölelnek fel. A legfontosabb, legérdekesebb kérdések a migráció, a migránsok integrációja és befogadása. Ezzel kapcsolatban elfogadható megoldásokat kérünk, és megfelelő forrásokat követelünk ehhez. Hangsúlyozzuk a migránsok befogadását, ahelyett, hogy csoportok meg, meglehetősen hatástalan, kevés, kis hatékonyságú betagozására tökere, törekednénk. A terrorizmus elleni harccal kapcsolatban annak fontosságát hangsúlyozzuk, hogy az áldozatokkal hogy járunk el. Az ember kereskedelem témáján belül elő, elsősorban a gyermekekre koncentrálunk, a gyűlölet bűncselekményekről szóló fejezetben különösen azt a nagyon érzékeny témát említjük meg, amely a amelynek keretében Nagy-Britanniában valószínűleg egy lengyel állampolgárt öltek meg gyűlölet bűn, bűncselekmény keretében. Aztán a nők elleni erőszakot is megemlítjük, és ezen belül is különösen a gyermekek, emellett különösen a gyermekek jogairól van szó, gyakorlatilag ez több fejezetben visszaköszön a jelentés több pontján is. A kisebbségek kérdését is felvetjük, problémákat említünk meg, és megoldásokat kérünk. Ezen kívül a fogyatékosság, ezen belül a fogyatékossággal élők, a kisebbségi csoportokhoz tartozó személyek, a romák és az idősebb állampolgárok ügye merül fel. A részvételi demokráciát azért hozzuk be jelentésben, mert ez fontos annak érdekében, hogy a hagyományos politika mellett szerep, nagyobb szerepet kapjon, hogy megpróbálja visszaszorítani az Európában elterjedő jelenlegi hangulatot. Röviden elmondva ez a jelentéstervezet tartalma, mindenki elolvashatja, és nagyon nagy érdeklődéssel várom mindenki megjegyzését és kérdéseit. A menetrenddel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 16-a lesz. Október 12-én, 13-án tartandó ülésünkön fogjuk mm, megvitatni a módosítókat. November 17-én szeretnénk majd megtartani a szavazást a jelentésről és év végéig szeretnénk majd a plenáris ülés napirendjére is feltenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, ahogy mindenkit emlékeztessek erre, szeptember 16-a dél 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm nagy úr. Az árnyék előadók következnek. Először is Niedermüller Péter. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Nagy József kollégámnak köszönetet mondani a tervezet elkészítésért. Nagyon is reális és jó lap ez arra, hogy megkezdjék a frakciók a tárgyalást. De talán jobb volna, hogyha dinamikusabb lenne a megközelítés, amit a tervezet tartalmaz, hogy a változásokkal is foglalkozzon, amelyek a legutóbbi, illetve az előző év óta történtek, hogy lássuk, hogy az alapjogok helyzete évről évre hogyan alakul, hogyha már évenként tudunk ezzel foglalkozni. Az enyék előadók ülésén, amikor bizonyos témákkal foglalkoztunk, felmerültek olyan területek, amelyeket jobban szeretnénk hangsúlyozva látni a jelentésben. Az alapjogok helyzetével kapcsolatosan nem fogadhatunk el jelentést, hogyha az EU jogállamiságával és a tagállamok jogállamiságával kapcsolatos helyzetet nem értékeljük. Az Intfeld jelentés ezzel konkrétan foglalkozik. Ez a jelentés másra fókuszál, de azért ezzel a témával is foglalkozni kellene. A FEM bizottság bizonyos észrevételeket tett a nemek közötti egyenlőség, az LMBT jogokkal kapcsolatosan, a nők elleni erőszakkal kapcsolatos sürgetés, hogy az isztambuli egyezményt ratifikálják a tagállamok, nagyobb hangsúlyt érdemel. Ami a migránsok méltóságát, az védelmüket és az integrációjukat illeti. Eznek vonatkozásában is az alapjogokat figyelembe kell venni a romákkal kapcsolatosan is több lépésre van szükség, a szólásszabadságot, a véleményt, véleményszabadságot, a médiaszabadságot, is védenünk kell, a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletbűncselekmények ellen fel kell lépnünk. Az Egyesült Királyságban például eh, egyre nagyobb teret kapnak ezek a bűncselekmények. Mindent meg kell tennünk, hogy az alapjogok eh, elmélyítsék az európai demokráciát, és eh, hogy fényt vessünk azokra a kérdésekre, amelyeknél még javulásra van szükség. Nem szabad, hogy szelektívek legyünk a megközelítésünkben, és módosítókat is fogunk készíteni, majd pedig a legjobb kompromisszumokat és megoldásokat fogjuk keresni. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Skripek úr következik az ECR részéről. Oh, sorry. I also... Elnézést. Én is szeretnék köszönetet mondani nagy úrnak aki ennek a nagyon komplex és nehéz témának az előadója. A véleményem, hogy dicséretes, hogy a jelentés a leghátrányosabb helyzetűekre és a legkiszolgáltatottabbra összpontosít gyerekekre, kisebbségekre, roma emberekre és az idősekre én támogatom az ajánlásokat a fogyatékosok jogaival kapcsolatosan ebben az összefüggésben. Stevens asszony munkájára szeretném felhívni a figyelmet. A többnyelvűsége kapcsolatosan szervezett konferenciája felhívja figyelmet, hogy a nyelvi hagyomány milyen fontos szerepet játszik a jogi egyenlőség megteremtésében. A jelentés az előző év alapjogi helyzetét foglalja össze. Az alapja az EU emberi alapjogi kartája kell, hogy legyen. Az alapjogok érvényesülése a méltós, méltányos kezelés jogával kezdődik, és itt megemlíteném az csempészet problémáját. Ez a második legnagyobb szégyene ennek a kontinensnek. Meglátogattunk egy menekült tábort, ahol a prostitúció és más jelenségekkel foglalkoztunk. Hogyan fejlődhetnek a társadalmaink, hogyha több ember él rabszolgaságban, mint a, a rabszolgaság időszakában, hiszen arról beszélünk, hogy Európában is milliókat fosztanak meg szabadságuktól, meg erőszakolják őket, különböző erőszakéri őket, vagy éppen a szerveiket rabolják el. Ez Európában ma is megtörténhet, és nem szabad szemet hújni felette. Ami a legnagyobb szégyen a kontinensünkön, nem a családon belüli erőszak, ami szétszakítja a családokat, nem a rasszizmus, az idegen gyűlölet, amely bőrszín vagy etnikai származás alapján bélyegzi meg az embereket, és nem is a vallási megkülönböztetés, amely dogmákat hangoztat és különbséget tesz az emberek között, és nem veszi figyelembe Jézus intését, hogy úgy tegyünk másokkal, ahogyan mi szeretnénk, ha tennének velünk. A legnagyobb szégyen kontinensünkön az EU alapjogi kartája a második cikkének figyelmen kívülhagyása az élethez fűződő jog megsértése évente több mint egy millió állampolgárt gyilkolunk meg anyamékben. Kontinensünk, kultúránk, tudatosságunk az ártatlanok vérében ázik, és ezt is meg kell említenünk az alapjogi jelentésben. Tudom, hogy ez nagyon sokakat megosztó kérdés. De hogyha más módszerrel ölnének meg gyerekeket, mondjuk mérgezéssel, akkor mindent megtennének, hogy ezt megállítsák. Ennek a háznak kötelessége, hogy a legjobb egészségügyi gyakorlatokat terjessze, az abortusz nem jó egészségügyi gyakorlat. Ha nem tudunk megoldást találni az váratlan és nem kívánatos terhességekre, én arra sürgetek mindenkit sok szempontból, hogy szüntessük meg ezt a szégyent, az abortuszt, amely az alapjogoknak a súlyos megsértése. Köszönöm. Köszönöm szépen a liberálisok nevében, Lenár kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm az előadónak a munkáját. A jelentés nagyon fontos elemekkel foglalkozik az alapjogok kapcsán de úgy gondolom, hogy nagyon sok témát figyelmen kívül hagyja a tervezet. Én egész más dolgokról szeretnék beszélni, mint az előző felszólaló. Én az új kihívásokról szeretnék beszélni a magánéletvédelmével kapcsolatosan, a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatosan, a nők elleni erőszakkal csak egy cím foglalkozik, és ami pedig a menekült ügyet illeti három dologra szeretnék kitérni. Hangsúlyoznunk kell, hogy 2015-ben a bizottság nagyon sok kötelezettségszegés eljárást indított tagállamokkal szemben, mert nem megfelelően hajtották végre a jogszabályokat, amelyek az európai menekültügyi rendszert határozzák meg és jogszabályokat nem hoztak létre a legtöbb tagállamban. Ugyanennél a címnél említeni kell, hogy milyen sok felnőtt kíséret nélküli fiatalkorú érkezik Európába, és milyen kockázatokat jelent az ember csempészet, emberkereskedelem. A, bizot, a biztonságban e- e- alapjog alapú megközelítése van szükség. Szeretném, hogyha a jelentés a hiányosságokat is említené az e- ember az igazságügyi rendszerben, illetve a jogállamiság állapotát. A módosítóink ebben az irányban eh, alakulnak, és eh, reméljük, hogy majd együtt tudunk működni az előadóval és az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm. Köszönöm. A GUE-ből jött-e valaki, szólni szeretne valaki, úgy látom, hogy nem, és a zöldektől. Sem. FDD. ők is hiányoznak, akkor lezártuk az, ezt a kört. Sziber kolléga, Sziper kolléga, csak röviden szeretnék szólni, nem tudok egyetérteni azzal, ahogyan az abortuszról beszélünk, és a gyilkossággal egy lapon emlegetjük. Ez elfogadhatatlan, az soha nem fordul elő, hogy egy nő szórakozásból megy abortuszra. Századokon keresztül mindig is volt abortusz, és csak annyi a különbség, hogy volt, aki meg tudta fizetni, hogy ez biztonságos legyen, mások esetében pedig halálos fenyegetés volt ez a gyerekre, és az anyára nézve is. Azon is dolgoznunk kell, hogy tagállamainkban eh, nagyon sok gyerek van, aki elfogadhatatlan körülmények között él, és eh, inkább ezen kellene dolgoznom, el, dolgoznunk, elnézést, hogy ezt meg kell említenem, de nem hagyhattam szó nélkül, hogy ilyen szellemben beszéljünk az abortuszról. Köszönöm szépen, Gomez asszony, először is támogatom Zippel asszony előző megszólalását az abortusszal kapcsolatosan Én is azt gondolom, hogy inkább azokkal kellene, azokról kellene gondoskodnunk, akik már megszülettek, de nyomorban élnek, mint a meg nem született gyerekekről, és a, a kik vagy amelyek jogi értelemben nem is személyek, vagy nem is élő emberek. Én úgy gondolom, hogy a legszegyeletesebb az, hogy szemet hunyunk az menekültek ellen követett jogsértések felett Európában. Az egyik kollégánk Görögországban járt, és elkeseredett menekültekkel találkozott, akik ott ragadtak Görögországban, és az anyák ennek a kollégánknak oda akarták adni a gyerekeiket, a kisbabáikat, hogy megmeneküljenek a táborból, és a kétségbeesésüket azzal illusztrálták, hogy az útra fektették a gyereküket, mi pedig nem, fizet, nem figyelünk erre a sok szenvedése, amely súlyos következményekkel is jár. Az a tény, hogy nem gondoskodunk ezekről az emberekről, egy évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy tízezer kísérőnélküli fiatalkorú érkezett Európába. Mi történt velük? Szervkereskedők áldozatai lettek, vagy terroristák, de nem segítünk rajtuk, a kormányaink pedig nem törődnek velük a támogatásról, az integrációról nem esik elég szó. Szeretném azt is támogatni, ami elhangzott az előbb. Az eh, a Nagy-Britanniában meggyilkolt eh, lengyel bevándorló esete is mutatja, hogy a gyűlölet bűncselekmények terjedőben vannak, de nem csak ott, sok országban terjed ez a jelentés, de nem szabad szem előtt tévesztenünk a jogállamiság kérdését. Az emberi jogok megsértése az EU-n belül nagyon fontos kérdés a radikalizáció terjedése is fontos. Az Európai Bizottságnak fel kell lépnie azon országokkal szemben, amelyekről bebizonyosodik, hogy az emberi jogokat, illetve a jogállamiság alapelveit megsértik az EU-n belül. Köszönöm szépen. Szem Kienge asszony is szeretne szólni. Köszönöm. Én is támogatni szeretném Cibel kolléganőt, és azt szeretném kérni, hogy minden egyes szövegbe legyen belefoglalva, hogy a nők dönthetnek. Minden esetben ezt vegyék figyelembe, amit pedig kollega mondott, a kollega mondott, valahányszor hozzászólunk ehhez a témához, állandóan bűncselekményként tüntetjük fel ezt a nők részéről, és őket hibáztatjuk. Ez pedig egyáltalán nem a személy tiszteletben tartása. Aztán, ami a, az immigrációt, az integrációt és a befogadást illeti. Szerintem ebben a dokumentumban el kell ö, ismerni azt is, hogy tényleg 2015-ben megsértették a bevándorlók alapjogait. Nagyon fontos az integráció, de méltóság teljes fogadtatásra is van szükség. Ezt már 2015-ben is láttuk. Aztán, ami a polgárságot illeti, az állampolgárságot illeti, azt szeretném kérni, hogyha lehet, akkor ebbe a szövegbe szúrjuk be azt, amikor a politikai részvételről van szó, hogy azoknak megtagadni a szavazati jogot, akik már az adott ország területén találhatók, a személyes jogok megsértésének minősül. Tehát nagyon sok személy érint mindez. Végül pedig ugyanebben a témában be kell venni ebbe a szövegbe azt is, hogy harmonizálni kell a különböző jogszabályokat, amelyek az állampolgárságról szólnak. Tehát aki az európai földön születik és nő fel, európai állampolgárnak kell, hogy minősüljön. Köszönöm szépen. Thank you very much. I haven't got notice, um... Köszönöm szépen. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor visszaadom a lehetőséget a jelentés készítőinek. Nagy úrnak parancsoljon. Köszönöm. Köszönet az árnyék jelentős készítőknek az eddig elmondottakért, és úgy gondolom, álláspontjukat módosító indítványokba is öltik majd. Nagyon kényes kérdésről van itt szó, ez egyértelmű, és tényleg nagyon sok téma nem került bele a dokumentumba, mert egyszerűen nem fért bele. Meg kell mondanom, hogy van egy csomó olyan más parlamenti jelentés, amely ezekkel a témákkal foglalkozik, és hogyha ebbe a jelentésbe akarunk begyömöszölni minden témát, akkor attól tartok, hogy az erejét fogja veszíteni azon témákban, amelyekre szerintem rá kellene inkább koncentrálnunk, mert ezek nem fognak beférni a jelentésbe. Ami a gyermekek jogait illeti. Ezt is próbáltuk belegyömöszölni minden egyes témába, a migrációba, és más témákba is. Azzal egyetértek, hogy többet tehetnénk, illetve többet beszélhetnénk a kisebbségek jogairól például, de ezek a témák már más jelentésekben is megjelennek. Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos beszélni a migránsok és a menekültek jogairól. Érdekes felvetés az is, amit valaki említett, hogy mi a helyzet a migránsok átirányításáról itt az EU-n belül. De mi a helyzet ennek kapcsán a migránsok alapjogaival? Tudjuk, hogy Németországban született olyan döntés, hogy a kormány áthelyezheti a bevándorlókat, illetve megmondhatja, hogy hol kell élniük, hogyha pénzt ad nekik. Mi a helyzet az Európán belüli átirányítással? hogyha például a bevándorlók nem akarnak egy adott országba menni. Hogy tudjuk erre rákényszeríteni őket? Ez végül is alapjog. Akkor nyomást gyakorolhatunk az országokra? De miért, vagy hogyan, hogyha maguk a, a bevándorlók se akarják elfogadni ezt a megoldást? Hát azt hiszem, hogy van még lehetőség a következő üléseken ezt mecserét folytatni ebben a témában, illetve módosító indítványokat is megfogalmazhatunk, és természetesen a plenárison is lesz még lehetőség eszmecserére. Talán annyit mondanék el még egyszer, hogy szeptember 16-a a módosító indítványok benyújtásának határideje, illetve a következő ülés, amelyre október 13-a után fog sor kerülni, lesz alkalom arra, hogy megvitassuk a módosítókat. Elnök, köszönöm szépen! Tehát a módosító indítványok beadásának határideje emlékeztetésképpen szeptember 16-a déli 12 óra. Hölgyeim és uraim, nehéz helyzetben vagyunk, mert a következő napirendi pontot csak 17 órakor kellene elkezdeni. A gond az, hogy ez nagyon fontos téma, az ukrajnai vízum kérdés, de nem kezdhetjük hamarabb, mert nincsenek itt az érintettek, és mivel Ukrajnából a külügyminiszter helyettest is meghívtuk. Úgyhogy sajnálatos módon el kell mondanom, hogy 5 óráig fel kell függesztenünk az ülést, de kérem, néhány perccel korábban jöjjenek, mert hogyha a meghívottaink megérkeznek hamarabb, akkor talán egy pár perccel hamarabb kezdhetünk mi is. Köszönöm.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 Kollégáim, kérem szépen, hogy foglaljanak helyet. Folytatnunk kell már is az ülést, mert 17 óra 30-kor pontosan el kell kezdenünk a szavazást. Az ötödik napi rendi pont következik. Egy, egy jelentéstervezet bemutatása az Ukrajnával folytatott vízum liberalizáció, vízumkönnyítés, amely a vízummentes országok listájával kapcsolatos szabályozással van összekötve a jelentés elkészítője Maria Gabriel, ő fogja bemutatni a jelentést, ugyanakkor szeretettel üdvözlöm Oléna Zerkál asszonyt, aki az európai integráció, illet, integrációért felelős kül- külügyminiszter helyettes Ukrajnában. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Még egyszer elmondom, szavazás lesz fél hatkor, tehát még egyszer megkérek mindenkit arra, hogy minél rövidebbre fogja mondani valóját, amikor hozzászól, mert mindenképpen be kell tartanunk a szavazás, szavazási időpontot. Először tehát Gábriel asszonynak, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Kedves kollégák! Nagy öröm számomra, hogy a jelentés tervezetről beszámoljak önöknek az Ukrajna és az Európai Unió közötti vízummentesség témájában. Mindenek előtt szeretnék a hatóságoknak, az ukrán civil társadalomnak, az Európai Uniónak, a bizottságnak köszönetet mondani a nagyon jó együttműködéskor. Több kérdést is felvetettem, ami a vízummentességi akciótervezet kritériumait illeti, és mindennyivel kapcsolatban elégedetlenségükről tettek tanúbizonyságot. Először is szélesebb körű partnerségi kapcsolat keretében fog ez megvalósulni, hiszen Ukrajna kulcsfontosságú partner a jószomszédsági és a keleti partnerségi kapcsolatok vonatkozásában 2014-ben aláírás született, és 2015. szeptemberében volt a következő lépés, amely azt bizonyítja, hogy az Európai Unió és Ukrajna alapvetően közelít egymáshoz a politikai társulás és a gazdasági integráció terén. A vízummentesség tehát konkrét megvalósítását jelenti ennek a stabilitás irányába, ahol kettős előnyt élvezhetnek majd az ukránok, az igazság, a jogállamiság vonatkozásában, illetve az EU-ba a vízummentesség terén, hogy csak néhányat említsek. Csak gratulálhatunk ahhoz, hogy a vízumentességgel kapcsolatos dialógus sikeresnek bizonyult az igazságszolgáltatás és egyéb területeken ami a dokumentumok biztonságát, a határok kezelését, a migráció irányítását illeti, illetve a külső kapcsolatokat és egyéb kritériumokat, ezeket tiszteletbe tartották. Mint jelentéskészítő különösen odafigyeltem egy kérdésre, a korrupció elleni harcra például. Fontos ebben a szempontból három intézmény. A Korrupció ellenes Nemzeti Bizottság, a korrupciás elleni iroda, a korrupciót megelőző ö, iroda, ezek még mindig működőképes irodák. A legutóbbi a politikai korrupcióra, a pártok finanszírozására ö, fordítja figyelmét, és ennek köszönhetően az ukránok bizalmát nyeri vissza az intézményekbe. Minden politikai felelős, magas szintű funkcionárus ö, ö, a kapcsolatos információ hozzáférhető online. Ö, a migrációs kockázat kezelés is a feladat körébe került 2014 óta ennek az hivatalnak. az Európai Unió Ukrajna visszafogadási megállapodás több mint 80%-os eredményt mutat fel, amely ezen a téren rendkívül jó együttműködést mutat. A biometrikus útlevelek kiadása volna nagyon jó megoldás, hogy vízumentesen lehessen az EU-ba utazni az ukránoknak. Az Európai Uniónak és Ukrajnának külön oda kell figyelni az emberkereskedelemre, illetve a vízumentességet kihasználó bűnügyi szervezetekre. Szeretném kiemelni azt, hogy az Inter Europol adatbázisa rendkívül fontos ebből a szempontból, és a stratégiai és operatív együttműködésről szóló megalapodás Ukrajna és az Európa között tárgyalásainak utolsó fázisába lépett. Nagyon fontos ez a vízommentesség pontjából, illetve az is, hogy azok a kritériumok, amelyek alapján megszületett mindez, továbbra is ö, tiszteletben tartassanak. Nagyon fontos a korrupció ellenes harc, szükség van ehhez természetesen megfelelő költségvetésre. Már vannak eszközök a kezünkben. Végül pedig a LIBE tagjait arra kérem, hogy támogassák ezt a jelentéstervezetet, hiszen az az elv, amelynek alapján ez megszületett, nem más, mint az, hogy minden olyan ország, amely tiszteletbe tartja kritériumokat, vízummentességet élvezhet. A harmadik országok számára az Európai Unió így maradhat megfelelő partner, így maradhat meg a bizalom az Európai Unióba nagyon fontos a nemzetközi jog is ebből a szempontból, amely az Európai Unió egyik alapelve. Köszönet előre is a kollégáknak javaslataiért és véleményükért. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Most melyik árnyék előadó szeretne hozzászólni? Allán úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Az ECR frakció számára rendkívüli fontosságú, hogy az Európai Unió tartsa tiszteletben saját szabályait és elveit. Ebben az esetben a vízum könnyítéssel kapcsolatban felállított követelményeket is. Az Ukrajnával megkötött vízummentességi megállapodás mind a két fél számára rendkívül fontos, de ezek, ezt a folyamatot objektív kritériumokra kell helyezni, nem pedig politikaiakra. Ukrajna meg, meg, megvalósította a szükséges reformokat, megtette a megfelelő előrelépéseket, és hogyha ez így van, akkor támogatni tudjuk a javaslatot és a vízummentesség ügyét. Ugyanakkor Ukrajna nagyon nagy lakosságú, nagyon nagy kihívásokkal küzdő ország, ahol a korrupció és a szervezett bűnözés is súlyos problémát jelent. Ezért nagyon fontos, hogy folytassák az ezek ellen végzett tevékenységet annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatni tudja a vízummentességet. Az ukrán kérelmek elutasításának jelenlegi százaléka valóban nagyon alacsony, és a kapcsolatok, illetve az ezzel kapcsolatos munka igen igen hatékony. Ezen kívül üdvözlöm a tisztelt ukrán vendégeinket, és köszönöm szépen a szót. Well, Jezsek úr. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy Ukrajna megfelel a szükséges kitűzött követelményeknek, és azt is szeretném elmondani, hogy a nyári szünet előtt az ALDE delegációt küldött Ukrajnába, és tárgyalásokat tartott többek között külügyminiszter helyettes asszonyal, Poroshenko elnök úrral, különböző régi, regionális és helyi hatóságokkal, miniszterekkel, és a lengyel-ukrán határátlépő, valamint lengyel-cseh-ukrán határátlépő helyeket is meglátogattuk. Ott láthattuk, hogy a hatóságok hogy készülnek fel a vízummentesség helyzetére. Amit láttunk, annak alapján ugyanazt a következtetést tudtuk csak levonni, amelyet a bizottság levont. Természetesen a civil szervezetek szívesen vennék, hogyha korrupció elleni harc kicsit gyorsabban folyna. Teljesen világos, hogy Ukrajnának folytatnia kell a reformok útján a tevékenységüket, de a vízumkönnyítés és ugye ez az Európai, Európai Unióba való beutazás megkönnyítését is jelenti. Látjuk, hogy a vízumkönnyítés milyen nagy ösztönző erővel hat az ukránokra milyen fontos jelzést közvetít nekik arról, hogy az Európai Unió nem hagyja őket magukra, ellenkezőleg megfelel annak, amire elkötelezte magát. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most akkor megadom a szót Zerkál asszonynak, hogy ő is fűzhessen megjegyzéseket ehhez az ügyhöz, és remélem ő is megérti, hogy egy kicsit szorít minket az idő. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és hogy megengedik nekem, hogy én is hozzászóljak az Európai Unió és Ukrajna közötti vízummentességi megállapodás témájához. Ez a vízummentességi cselekvési terv gyakorlatilag az ukrán reformok úti tervét jelentette, többféle területen is születtek reformok ennek kapcsán. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy 144 különböző benchmarkot jelöltünk ki, és másik, második szakaszban 400 lépést terveztünk. Ennek az előfeltételek legnagyobb részét, illetve a tovább, további kijelölt feltételek legnagyobb részét teljesítettük, különösen a korrupció elleni harc terén. De most szeretnék ezek közül néhányat fel is sorolni, elmondani, hogy a vízumkönnyítési cselekvési tervet milyen lépésekkel hatá- valósítottuk meg. Az egyik ilyen lépés a biometrikus útlevelek bevezetése volt. 2015 elejétől kezdve kezdtük meg ezeknek a nagyon biztonságos biometrikus utó, utazó dokumentumoknak a kiadását, és jelenleg most már 1,7 millió ilyen okmány létezik. Ez a szám gyakorlatilag meg, megfelel annak, azok, azon vízumok számának, amelyeket az EU ugyanez alatt az időszak időszak alatt kiadón. Hamisítás. 2007 óta nem voltak útlevélhamisítások, és azóta az migrációs rendszerünket, bevándorlási szervezeteinket is radikálisan reformáltuk, a, kiépítettük az IT infrastruktúrát, és a személyállományt is fel, fejlesztettük, így a visszafogadási megállapodás feltételeinek is megfelelünk, ahogy azt a jelentés is leírja. A határátlépő helyeket is felszereltük biometrikus ellenőrzéssel, és összekötöttük egy adatbázissal a, az Interpol által kere, körözött embereket minden, mindig kiszűrjük az átkelésnél, erről részleteket nem fogok közölni, de a határátkelés folyamata rendkívül megjavult és felgyorsult, és közös határellenőrző programok vannak. Azon kívül a, akinek szüksége van jogi segítségre, aki például nemzetközi védelmet kér, annak ez lehetőségére áll. Ebben az évben fejeztük be a stratégiai és műveleti együttműködési megállapodást az Európollal. Most az Európai Parlament jóváhagyását várjuk ehhez az okmányhoz, illetve a tanács beleegyezését. Az emberi jogokkal kapcsolatos nemzeti stratégiát az elnök augusztusban hagyta jóvá, és ezzel kapcsolatban egy cselekvési terv már tavaly novemberben létrejött. Ezeket a dokumentumokat a civil társadalommal folytatott szoros együttműködésben készítettük el, és napról napra figyeljük a megvalósításukat az általunk benyújtott módosítókra is kitérnék, ugyanis most már en, ezeknek köszönhetően a szexuális orientáció, illetve a nemi identitás alapján való diszkrimináció tilos, és ezért ö, kézzelfogható eredményeket is látunk például a különböző menetelések megengedése céljából. A korrupció elleni harcol azt tudom mondani, hogy a civil társadalommal együttműködésben igen korlátozó, szigorú jogszabályi keretet állítottunk föl a korrupció elleni harc számára. Nyílt, átlátható választási folyamatokat biztosítunk, és megpróbáljuk az állampolgárok bizalmát visszaállítani a választási folyamatokba. Több mint több száz vizsgálatot indítottunk képviselők, tisztviselők, bírók ellen is korrupció vágyával. Szeptember egy esélyén indítottuk el az új rendszert, és több mint 40 ezer tisztviselő és helyi politikus lesz kötelező az első szakaszban, kötelezett arra, hogy vagyonnyilatkozatot tegyen, a második szakaszban pedig több mint 300 ezer tisztviselő, ügyvéd, ügyész, állami tisztviselő kell, hogy ugyanezt megtegye, és ez alig tapasztalható más helyen, ez egy egyedülálló, szigorú jogszabály. Mária Gabriel jelentéstevőnek nagyon hálásak vagyunk a pozitív megítélésért, és remélem, hogy megszületik az ezzel kapcsolatos megfelelő döntés, és önök támogatni fogják majd Ukrajnát a reformokhoz vezető úton. Még egyszer köszönöm, hogy szót kaphattam a mai ülésen. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy eljött hozzánk és csatlakozott a vitánkhoz. Most szeretném megkérdezni, hogy az Európai Bizottságnak van-e mondani valója, de nincsen. A szlovák elnökséghez fordulók, ők sem kívánnak szólni. Van-e esetleg még valaki a képviselők közül, aki szeretne hozzájárulni ehhez a vitához? Yep case I'm going back to the rep. Ah, oh, Mr. Boney, yes. Boney úr úgy döntött, hogy megszólal. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Maria Gabrielnek a jelentésért. Úgy gondolom nagyon lényeges, hogy mindannyian tájékozódjunk ezekről az ügyekről, illetve hogy a feltételek teljesültek, nem sokára be kell nyújtanunk tehát a módosítóinkat. Támogatni szeretnénk Ukrajnát a vízummentesség elérésében. Ez nagyon fontos pont az ukrán társadalom számára, vagyis hogy megértsék, hogy mi együttműködésben vagyunk, együttért dolgozunk Európa és Ukrajna részéről, és nagyon fontos, hogy felgyorsuljanak a reform folyamatok, és kiépüljön újra a bizalom Ukrajna és az EU között, Gomes asszony. Rapporteur Maria Gabriel for... Szeretnék köszönetet mondani Gabriel kollégának ezért a nagyon részletes jelentését, és támogatom a következtetéseit, és azt is, amit elmondott azzal kapcsolatosan, hogy nagyon fontos, hogy az ígéreteinket teljesítsük, a partnerünk mindent megtett, amit tőle elvárhattunk, ezért politikailag, stratégiailag is nagyon lényeges, hogy ígéreteinket teljesítsük Ukrajna felé. Köszönöm. Most Gabriel asszony szólítom. Kérem, hogy az elhangzottakra reagáljon és zárja le a vitát. Köszönöm. Szeretnék egyszerűen köszöntet mondani annak, aki részt vett a vitában, vonatkozik ez a kollégákra, illetve a miniszter helyettes asszonyra is nagyon fontos ez, mert az állampolgárok számára ez rendkívüli lépés, úgyhogy eh, mivel ígéretet tettünk nekik, most eljött az idő, hogy eh, az ígéretünket be is váltsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Arról tájékoztatnám még önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 15-e déli 12 óra. Köszönöm szépen, én most felfüggesztem pár percre az ülést, hogy mindenki helyet foglalhasson a szavazáshoz. Nem sokára megkezdjük tehát az elektronikus szavazást. Ladies and gentlemen, could you please check again that... Hölgyeim és uraim, kérem, hogy mindenki ellenőrizze, hogy megvan-e a szavazókártyája, mert pillanatokon belül szavazni fogunk. Right, ladies and gentlemen, uh, we will... Hölgyeim és uraim, akkor megkezdjük a szavazást. Az első témánk egy jogszabályalkotási javaslat, amely az 539 per 2001-es rendeletet módosítja, úgy, hogy Grúzia is felkerüljön a vízumentességet élvező országok közé. Gabriel asszony jelentéstevő nem kíván szólni szavazás előtt. Ebben az esetben Elkezdjük a szavazást. Köszönöm szépen. A harmadik módosítóról szavazunk először, illetve hármas négyesről. Együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötödik módosító. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Rejected. Um... Elvetve. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva, hetedik módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük az idézeteket és bevezető rendelkezéseket. Egyes módosító 3A új idézettel kapcsolatosan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. És a hármas bevezető rendelkezés 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. A szocialistáknál egyel több a szavazat, vagy egyel többen vannak. Tudom, hogy ez mindenkinek nagyon fáj, de egyel többen vannak. Úgyhogy eh, kérem, hogy álljon ellen a kísértésnek, és most próbáljuk meg még egyszer, lezárom a szavazást, elutasítva. Most az egész eh, módosított szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Carried. And now a vote on... Elfogadva a tárgyalások megkezdésével kapcsolatosan szavazunk most, illetve a tárgyaló testület összetételéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm. Now we move to the second vote. Második szavazásunk következik. Holmájer asszony. Ich möchte für die EVP az EPP nevében szeretnék nyilatkozatot tenni a következő szavazással kapcsolatban. Nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy nem tudunk addig várni, míg Koszovó minden feltételnek megfelel. Mi úgy gondoljuk, hogy szükséges lenne, hogy mindenki máshoz hasonlóan Koszovó is minden feltételnek megfeleljen. Általában akkor szoktunk egy ilyen szavazást először megtartani, amikor már minden követelménynek megfelelnek. Sajnálatosnak tartom, hogy Koszovónál nem ez a helyzet, úgyhogy az EPP, amíg a követelményeknek Koszovó meg nem felel, nem tudja megszavazni a vízumkönnyítést, a vízummentességi döntést. Egy-két hetet kellett volna még várni, ezt szerettük volna, és úgy gondolom, hogy teljesen ugyanazokat a feltételeket kellene minden országgal kapcsolatban alkalmazni, így Koszovóval is, vagy megfelelnek a követelményeknek, vagy nem, és Koszovó sajnos nem felel meg nekik, ezért sajnálatosnak tartom, hogy a szavazásra ma kerül sor. Hogyha a plenáris ülésig megvalósulnak a követelmények, akkor megszavazzuk nyilván. Elnöki székemből annyit szeretnék elmondani, hogy a szabályaink alapján, ha ellenvetés elé valaki a napi rende kapcsolatosan, ahogyan azt felvetettük és közzétettük, akkor ezt meg megfelelő pillanatban közölni kell, mivel nem volt elemetés a napi rend összetételével kapcsolatosan, vagy tartalmával kapcsolatosan, ezért, hogyha nem sorakozik fel mindenki emellett a kérés mellett, akkor folytatnunk kell úgy a tárgyalást, ahogyan a napi rend azt tartalmazza. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki ezzel szemben szeretne szólni, amit ön elmondott, esetleg Szipelasszony. Köszönöm szépen. Először is nagyon jó, hogy megemlítette, hogy a napirend módosítását megfelelő időben kell kezdeményezni, világosak a szabályaink, ezt múlt héten kellett volna kezdeményezni, vagy legkésőbb az ülés kezdeténél. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy három óra óta, vagy péntek óta mi minden történhetett, hogy hirtelen le kell venni ezt a témát a napi rendről. Én röviden még egy második dologról is szeretnék beszélni. A Koszovóval kapcsolatos vízummentesítés nem kezdődhet meg a kritériumok teljesülése előtt, a mi kezünkben van ez a lehetőség, hogy ne vigyük plenáris elé az ügyet még mielőtt a kritériumok teljesülnek, de ma ettől függetlenül szerintem a szavazást megtarthatjuk. Köszönöm. Köszönöm. Csak annyit szeretnék elmondani a szakbizottság elnökének, hogy már bejelentettem múlt héten csütörtökön a szakbizottság ellenének, elnökének ezt a szándékomat, tehát nem ezen a héten jelentettem be. You realize the difficulty, don't you, uh, Mrs. Holmeyer, that I'm... Holmeyer asszony bizonyára megérti, hogy milyen nehéz helyzetben vagyok. Napi rend alapján haladunk, és pontosan ilyen okokból van arra lehetőség, hogyha valaki számára problémás egy napirendi font, vagy nem akarja, hogy valamit megtárgyaljunk, akkor ezen változtasson. De hogyha már rögzítettük a napi rendet és elkezdtük a tárgyalását, akkor nagyon nehéz ezen módosítani. Értem az érveit, és bizonyosakkal egyet is értek, de ha most döntenem kell, akkor a magam részéről nem nagyon tudok másként dönteni, mint hogy folytatjuk a napi rendtárgyalását, függetlenül attól, hogy a háttérben milyen folyamatok zajlanak. Én azt tartom helyesnek, hogy a szavazást most megtartsuk. Úgyhogy én most így döntöttem, és szeretném megkezdeni a szavazást. Thank you. This is the last vote uh, today. A mai utolsó szavazásunkról van szó. Az 539 per 2001-es rendelet módosításáról, amelynek értelmében Koszovó a vízummentességet élvező országok listájára kerülne. Fajon asszony az előadó szólni szeretne. Igen, Előadóként csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon fontos ez a mai szavazás. Nagyon erőteljes üzenet ez Koszovó számára, hogy komolyan veszük az ügyet, és a koszovói hatóságokat szeretnénk fel hívni arra, hogy az utolsó kritériumokat teljesítsék, ahhoz, hogy a, az Európai Parlament plenáris ülése a zöldjelzést megadhassa a mentesítéshez, de a szavazáshoz minden minden feltétel fennáll, ez különösen a fiatalok számára ez nagy lehetőség. Én ezért kérem a kollégáimat, hogy támogassanak engem ebben. Köszönöm szépen, akkor azonnal bele is vágunk a szavazásba. Először is az 1-es, és 2-es módosítókról szavazunk együttesen, ezek azonos tartalmúak. Megnyitom a szavazást. Vote is open. Megnyitottam tehát a szavazást. Um, a szocialistákat megint rajta kaptuk, egyel több valaki szavaz. Kérem, hogy eh, ha már szavazunk, akkor eh, ne eh, ne esenek ebbe a túlzásba. Tehát most megint megnyitom a szavazást, majd lezárom. Elutasítottuk ezeket a módosítókat. Most nézzük a cikkek módosítását. Első cikk, első bekezdés, bevezető rész, tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, eh, az elnök az első nyelvbotlásáért elnézést kér. Most nézzük első cikk, első bekezdés, eh, második melléklet, négyes eh, részét, tehát a 11-es módosított, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. That's been rejected. Elutasítva. Most eh, nézzük a 2A új idézetet, hármas módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 2B új idézet, négyes módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. That is rejected. Elutasítottuk. Amendment Négyes hivatkozás, ötös módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. That's rejected. Elutasítva. Hatos módosító, kettes preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas bevezető rendelkezés 7-es, 8-as módosítók. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasít. And eight. Nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, és most nézzük a 9-es módosított negyedik bevezető rendelkezése kapcsolatban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A szöveg egészéről szavazunk a módosítók szavakkal együtt. Megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. Um, that's carried. And Elfogadtuk az intézményközi tárgyalások megindításáról és a tárgyaló testület összetételéről szóló szavazást nyitom most meg. The vote is... Lezárom a szavazást. Uh, that is rejected. Elutasítva. We do an absolute majority in the way. Yeah, we needed an absolute majority, didn't we? Okay. Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, ezzel a szavazásnak a végére értünk. Just before you leave, uh, még mielőtt uh, elhagyják a termet, egyéb napi rendi pontunk ezek szerint nincsen. A következő ülés szeptember 8-án lesz Brüsszelben délután 3 órakor, illetve 12-én 7-től 10-ig eh, a Strasburgi ülésen, ez egy rendkívüli ülés lesz. Köszönöm szépen, viszont